Ezzel folytatjuk az ülést. Kérem foglaljanak helyet. Először Golnis úr kívánt szót kérni, egy személyes megjegyzés. Golnis úr, arra kérem, hogy mely cikkre hivatkozik a személyes megjegyzése kapcsán. Köszönöm, elnök úr. A 164-es cikkre hivatkozom, mert a tudomásomra jutott, hogy a szavazás alatt ön, aki a levezető elnök volt éppen, elnök úr, az asszisztensemnek arra kérte, hogy emlékezzen vissza a szabályzatra, és arra kérte, hogy nyugtatókat szedjek én, ha nem tudok lenyugodni. Elnök úr, minden tiszteltem az ön személyé és pozíciójáé, de úgy gondolom, hogy ez egy kisé lebecsülő, megalázó volt az ön részéről, és hogyha a, ugyanezt mondjuk Schulz képviselő kellett volna meghallgassa, nem biztos, hogy ennyire nyugodt lenne. A, az elnök funkciójáról szóló 22-es cikk, illetve a 164-es és a 166-os cikk, amik szintén az elnök hatáskörére vonatkoznak, lehetővé teszik azt, hogy a levezető elnököt, aki zavarja a az ülés lebonyolítását kiküldheti. De az én kiküldésem egyáltalán nem volt jogos, mert nem zavartam semmilyen mértékben az ülés lebonyolítását. Akármit is gondolunk erről, szerintem az emberi jogokkal ellentétes az, hogy így jártak el velem szemben, és az emberi jogokat szeretnénk táj, terjeszteni az egész világon, úgyhogy szerintem ez helytelen volt így elnök. Igen, és Galmis úr, most pedig eszmecserére kerül sor a napi rend értelmében. Stefan Löfven, Svédország miniszterelnökével az Európai Unió jelenlegi helyzete a téma. Miniszterelnök úr, üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az Európai Unió helyzetére itt a parlament épületében kíván kitérni a mai napon. Miniszterelnök úr, mielőtt megadom Önnek a szót, felhívom a figyelmet arra, hogy az elnökök konferenciájának döntése értelmében nem lesz spontán hozzászólások köre, és kék kártyát sem fogadok el ebben a napirendi pontban. Most pedig Löfven úrnak adok szót. Parancsoljon. President of the European Parliament parlamenti elnök úr, Martin Schulz, köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai napon. Ez egy megtiszteltetés és öröm is egyben számomra. Európai Bizottsági Alelnök asszony, Györgyeva asszony, képviselők, hölgyeim és uraim. A legjobb és a legrosszabb idő volt egyszerre. A bölcsesség kora volt, és a őrültség kora volt a könnyebbség és a károkozás, a sötétség és a világosság kora volt egyben, a remény kora volt, és a kétségbeesés tele is volt egyben. Ezek a bevezető szavak Dickens könyvében, a két város meséjében ez a 18. századból származik, de elmondhatnánk a mai időkről is ugyanezt. Valóban a és egy teléről beszélünk, a szélsőségesek alapvető értékeinket támadják, Oroszország az európai határokat kívánja megváltoztatni méghozzá erőszakkal, és az Uniónk nem képes kezelni az ifjúsági munkanélküliséget, szociális igazságtalanságot és a globális menekült válságot. De természetesen a világon a reménysugarak is látszanak. A globális klíma megállapodás, a fenntarthatósági fejlesztési célok és az afrikai országok jelentős része kitör a szegénységből. Ez reményre ad okot, és a globális együttműködés tényleg fontos ebben az összefüggésben. Az EU-nak igenis esélye van arra, hogy megjelenjen a remény tavasza, hogyha összefogunk és fellépünk a külső fenyegetés ellen, a közös kihívásokat kezeljük, kollektív erőfeszítéssel igyekszünk megoldani őket, és a pénzügyi válság utolsó romjait is el tudjuk takarítani, és erős társadalmokat igyekszünk felépíteni közösen. 1957-es születésű vagyok, ez a római szerződés éve is egyben. Az én generációm lehetőségeket kapott, és óriási reménnyel nézett a jövőbe. Igenis, számunkra úgy tűnt, hogy csak fel kell tárni a világot, és jobb helyé kell varázsolni azt. Most nem látom, hogy lenne nagyobb felelősség annál, hogy ugyanezt a lehetőséget megadjuk és a reményt a fiatal generációnak napjainkban is. Tudom, hogy az Európai Unió hajtóereje lehet egy ilyen változásnak, ha képesek vagyunk a legfontosabb három értéket képviselni az Unióban, a demokráciát, az együttműködést és a polgárok számára a plusz értéket, a hozzáadott értéket. először a demokráciáról szeretnék beszélni. Pillanatnyilag megerősítjük a közös fellépést a terroristákkal szemben, miután gyáván megtámadták a társadalmainkat. Számos lépés, kemény lépést tettük, ezekre szükség volt, de a demokrácia védelme sokkal nagyobb feladat annál, mint amit eddig tettünk. A demokrácia védelme az, hogy kiálljunk a zsidó polgáraink mellett akkor, amikor az antiszemita fenyegetés a gyűlöletet erősíti, és terjed egész Európában. Sosem lehet elfogadni, hogy a populisták démonizálják a iszlám lakosságot még akkor is, hogyha olcsó pontokat lehetne ezzel szerezni a választók körében. Igenis, harcolni kell a romák jogaiért és minden nemű kisebbségért, akiket az előítéletek háttérbe szorítanak. Meg kell védeni a demokráciában a média szabadságát, a szólásszabadságát és a sajtószabadságát is egyben, mert pontosan mi vagyunk azok, akik tudják, hogy a politika a kemény vizsgálatokból igenis mindig profitál igen, minden ember jogát meg kell védeni, a tisztességes eljáráshoz való jogot, a szabadságot, és szeressék azt, akit akarnak és akit kívánnak. Ezt kell Európában megvédenünk. Ez elvezet aztán a második pontra is, az együttműködésre, mint már említettem. Sokan vannak itt Európában és az egész világon, akiktől elvették a jogaikat, de kevés ország Európán volt kész arra, hogy fellépjen, viszont ez ellen Svédország 80 ezer embert fogadott be három hónap alatt. Ez megfelel 25 millió menedékkérőnek évente az Európai Unióban, hogyha mindenki ezt a példát követni. Igenis, itt a befogadó rendszerünk az összeomlás szélére került, európai megoldásokra van szükség, ezek viszont hiányoztak, ezért aztán egyoldalú lépéseket kellett tennünk. A Schengeni megállapodás és a polgárok szabad mozgása alapvető pillére az Európai Uniónak, és fontos a gazdaságunk számára is. De ha nem lépünk, és nem lépünk elég gyorsan, akkor elveszíthetjük ezt a pillért sokat olvastam szavakban, tervekben, hogy hogyan haladjunk, csak túlságosan kevés cselekvés követte ezt. Ezért mindenkit sürgetni szeretnék, az összes tagállamot, hogy vállalják a felelősségüket. Itt az ideje, hogy lépjünk, hogy ellenőrizzük a külső határainkat, hogy az együttműködést erősítsük Törökországgal a nemzetközi jog alapján. Be kell vezetni a menekültek újraelosztását az Európai Unión belül, harcolni kell az emberkereskedelem ellen, és erősítenünk kell a közös külpolitikát, hogy le tudjuk állítani, meg tudjuk szüntetni a menekülés okait. Igenis, ellenőriznünk kell, át kell térnünk az ellenőrzésre, mert különben az európai együttműködést fenyegetjük előre tekintek, és be kell látni, hogy Dublini szabályozás nem működik, ez a rendelet felváltandó egy másikkal. Hogyha nem hozunk létre egy közös, fenntartható menekültügyi rendszert, több olyan ország kényszerül arra, hogy egyoldalú lépéseket tegyen, ami a mobilitásnak árt, a kereskedelemnek, és mindenek előtt az embereknek árt, akik menekülnek. Svédország kész arra, hogy egy új menekültügyi rendszert alkossuk meg az Európai Unióban, ami az egyenlő elosztáson alapul, és ahol a menekültügyet EU, az EU oldja meg, és nem egy-egy ország. Biztosítani kell, hogyha külső, közös külső határunk van, és akkor egy közös menekültügyi befogadó rendszerre is szükség van. Közös határ ezt igényli. És őszintén szólva nem látom azt, hogy azon országok, amelyek a közös menekültügyi rendszerben részt vesznek, hogyan vehetnek részt a Schengeni együttműködésben. Ez átvezet engem a harmadik pontra, amit említettem, ez a hozzáadott érték, a plusz, amit a polgáraink érdekében képviselni tudunk. Bemutattuk már, bizonyítottuk már, hogy összetudunk fogni, amikor igyekeztünk együtt az Nagy-Britanniát az Európai Unióban tartani, de számos panasz is jelentkezik, nem szabad ezeket alábecsülni. Ez azt mutatja, hogy igenis hangsúlyozni kell, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek összefognak bennünket, vannak közös értékeink, van az európai szellem. Ennek érdekében kell dolgoznunk, és be kell mutatnunk, hogy 28 országnak és 508 millió ember össze tud fogni. Itt van a klímaváltozás. Ezt egyedül egyetlen ország sem tudja megoldani, amikor a globális kölcsönös függés ilyen erős. Itt a globális versenyben szükség van a nagy közös piacra, és nagyobb biztonságot kell teremteni embereink számára, éppen amikor ilyen sok kihívás jelentkezik globális szinten. Az EU együttműködés igenis rászorul arra, hogy támogatást kapjon a népességtől, a lakosságtól a 21. században. Ehhez olyan unióra van szükség, amely az emberek jólétért keményebben harcol és közt. Egy olyan világban, ahol 62 ember annyi tulajdonnal rendelkezik, mint 3,5 milliárd ember. Nos, itt az Európai Uniónak az egyenlőségét kell harcolni, és mindenkinek esélyt kell biztosítani arra, hogy jól létet teremtsen magának. Ezért van szükség a szociális Európára. Biztonságos munkahelyeket kell teremteni, biztos munkahelyeket erősíteni kell a vállalkozó kedvet, és ezzel egyidejűleg, hogy biztosítsuk az emberek számára, hogy vásárlóerővel rendelkezzenek. Ekkor fog ugyanis növekedni a gazdaságunk. Egy szociális Európára van szükség, és jó feltételeket kívánunk teremteni mindenki számára, aki az Európai Unióban dolgozik. A munkásokat nem szabad kényszeríteni arra, hogy, hogy, hogy alacsonyabb munkabérekkel harcoljanak egymás ellen, vagy rosszabb munkakörülményeket kelljen elfogadniuk. Itt vannak az alvállalkozók rendszerei, ez olyas valami, amelyel foglalkoznunk kell. Egy szociális Európában az EU-nak fel kell szabadítani szabadítani az energiákat, amiket egy, a munkaerő szabadsága biztosít. Ezt az Európai Unióban erősítenünk kell, növeked, növekednie kell a GDP-nek 2030-ig 12%-kal fejenként. Az EU nem csak közös pénzügyi erő, hanem a nőket is be kell vezetni a munkaerőpiacra és dolgozni kell ennek érdekében. Ez etikusan is azt köve, megkövetelik tőlünk, de gazdaságilag egy intelligens döntést is jelent. A szociális Európában az EU-nak közösen kell fellépni az ifjúsági munkanélküliség ellen, amely tönkreteszi a gazdaságainkat, a fiatalok életét, és súlyos kihívást jelent a társadalmaink számára. Prioritást kell kialakítani, pénzt kell fektetnünk az képzésbe, az oktatásba, és nem csak a felső oktatásba, hanem a középfokú oktatásba is. Meg kell teremteni a munkahelyeket a fiatal emberek számára, a szociális beruházások révén, és a digitális egységes belső piacot is ki kell alakítanunk. Ez része a szociális Európának, amely az emberek szívéhez tud eljutni. Most az az Európai Bizottságnak van erre irányú javaslata, például a munkavállalók kiküldetésére vonatkozóan, vagy a szociális pillérrel foglalkozó javaslatok arra mutatnak, hogy egy olyan irányba indulunk el, amely kedvező számukra, és amit mi üdvözlendőnek tartunk, a munkakörülmények és a szociális haladás az, amire szükségünk van. Igen és folytassuk a munkát és hozzunk létre egy csúcsot, ahol kialakítunk egy stratégiát a szociális Európa érdekében. Nagyon örülnék, és megtiszteltetés lenne, ha 2017-ben vendéglátója lehetnék Svédországban egy ilyen csúcsnak. Ez az EU esetében azt jelenti, hogy a piac oldalán dolgozunk, ez egy fontos kihívás, de mindenek előtt azon dolgozunk, hogy az embereink jólétét biztosítsuk. Az Európai Parlament, én úgy látom, és az Európai Bizottság is a három témában egyaránt kíván dolgozni. És itt ebben a teremben is azt érzem, és az Unióban is azt érzem, hogy közösen ugyanabban a reményben dolgozunk hogy az 1957-es generáció 1997-ben is folytassa a munkát, 2017-ben, 2007-ben, és a sok további generáció is ossza azt a reményt, amit az 1957-es. Régóta uralkodik a kétségbesés, de a demokráciáért ki kell állnunk éppen, amikor kihívások jelentkeznek. Együtt kell működnünk, és foglalkoznunk kell a menekült válsággal, a migrációs válsággal. Létre kell hoznunk a szociális Európát, az emberek jólétét kell biztosítanunk, a mindennapok szintjén kell érezniük az embereknek, hogy jó európainak lenni, és akkor eljutunk a legjobb időkbe, és a tavasz, és a remény egy új tavasza jön majd létre Európában. Köszönöm szépen a figyelmet! Miniszterelnök úr, most a bizottság nevében Georgieva asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Schulz elnök úr, miniszterelnök úr, igen, tisztelt képviselők. Juncker elnök úr arra kért, hogy helyettesítsem a mai vitán, először is üdvözleteit adjam át. Valóban a legrosszabb időket éljük, és a legjobbakat. De mindenek előtt Európában most van az ideje annak, hogy az értékeinkért kiálljunk. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy üdvözölhetem Önt, miniszterelnök úr, a házban, hiszen Ön most e beszédével pontosan ezt tette. Svédország az az ország, amely saját sorsát értékekkel alakította, meggyőződéssel, azzal a meggyőződéssel, hogy együtt tudunk élni, együtt tudunk dolgozni, és tisztességes társadalmat biztosítani. Mindezt az önök határain túlra is üzeni. A skandináv partnereivel ön volt az első, aki megértette a mozgásszabadság értékét, hiszen az északi tanács volt az, amely az 50-es években regionális munkaerőpiacot és utazási szabadságot vezetett be. Önök voltak azok, akik ezt először megtették, és ezért önök igenis megérdemelték Európát. Szeretnék köszönetet mondani arra is, ahogy Svédország a menekültválságra reagált. Az önök országa fogad, fogadja be már régóta a védelmet keresők legnagyobb számát, messze a jelenlegi válság előtt már. Az önök szolidaritása egy ragyogó fény. Akkor, amikor egy ország, amely ennyire északra helyezkedik el az EU-ban, és mégis ilyen közvetlenül érzi a déli eseményeket, akkor tudjuk, hogy együtt vagyunk ebben a helyzetben. Senki sem tudja a válságot egyedül megoldani, és egyetlen egy országot sem szabad magára hagyni, legyen az Görögország, Svédország, Ausztria vagy Németország. Egyetlen egy ország sem tudja ennek súlyát maga vinni. Együtt, együtt kell, hogy megvédjük a határainkat. Együtt kell, hogy segítsünk azoknak, akiknek az életben maradása rajtunk múlik elismerjük Svédország erőfeszítéseit, és felfüggesztettük a Svédországból, Görögországba és Olaszországba a menekültek visszavitelét. Ez így pragmatikus és tisztességes. Ahogy ön is mondta, Európa szerte vissza kell állítani a rendet, a Schengeni rendszert. Az önök országa az emberi élet árát Schengen nélkül is látják. Tudjuk, hogy mennyire költséges az Urszoni hídon Svédország-Dánia közötti eh, határellenőrzés több millió euró havonta. A Schengeni rendszer visszaállítására megvan a menetrend 2016. decemberéig legkésőbb eh, már megvan a menetrendünk is, és ezzel ellenálló képesebb lesz a Schengeni rendszer. Tanulnunk kell a válságból. A rendszer csak akkor működik, hogyha mindannyian részt benne. Egyébként egyáltalán nem működik a rendszer. És éppen ezért nyilvánvaló, hogy mindannyiunknak össze kell fogni a bizottságot nem, a bizottság nem azzal foglalkozik, hogy mutogasson, hanem hogy minden tagállamot bevonva minden tagállamot támogasson, és közösen viseljük a Schengeni rendszer helyreállításának közös feladatát. A második téma, miniszterelnök úr, amelyről beszélt, szintén olyan kérdés, amely az európai értékekről szól. Az európai szociális modell. Ez az egyik legnagyobb vívmányunk. Messze több annál, hogy hogyan szervezzük meg a gazdaságot. Ez a szerződéseink része, annak a része, hogy mi kik vagyunk, az identitásunk része. Svédország teljes fejezeteket írt ebben a történetben. Önt hallgatva, miniszterelnök úr, az ön kormánya továbbra is írja ezt a történetet kezében a tollal. Köszönjük ezt. A világ számára azt mutatják, hogy a szociális piacgazdaság kéz a kézben tudja működtetni a, szok, a szociális igazságosságot és a, a jó, jólétet. Az európai életstílus szuperhatalma lehet ebből. Normákat határoztunk meg a, a nemek közti egyenlőségben, a környezetben, mindenek előtt azonban a jóléti rendszerben, hogy a sokkal gyorsabban változó világhoz adaptálódjunk, sokkal gyorsabban változik a világ, mint amikor ön született. Nos, ennek tükrében úgy gondolom, hogy folyamatosan adaptálódni kell, és éppen ezért a bizottság a szociális jogok európai pillérének gondolatát indította el olyan gyakorlatokat és elveket, amelyek alapján a munka tisztességes és méltó lehet, amely a tisztességes, megfelelő szociális védelmet, egyenlőséget biztosít, tisztességet, fairness-t ad az egyéneknek, és megbízhatóvá teszi ellenállóvá a munkaerőpiacot és a gazdaságot. A jelenlegi jogszabályok hiányosságainak feltárásával megnézzük, milyen intézkedéseket kell hozzunk. Szeretném a következővel befejezni. Több évtizeden keresztül Svédország volt az európai értékek megtestesítője. Az egyenlőség, az elkötelezettség, a védelmet keresők iránt. Ma ezeket az értékeket újra bebizonyította, hogy nagyon erősen képviselik meg kell mutatni ezeket az értékeket az új generációknak, mert ezek azok az értékek, amelyek eh, mindannyiunk számára követendő fényt jelentenek. Van európai megoldás, sőt, ez az egyetlen megoldás. Úgyhogy szeretnék önnek, miniszterelnök úr, önnek és eh, Svédországnak is köszönetet mondani, hogy kulcs szerepet játszik mindenben. Köszönöm. Köszönöm szépen Georgieva biztos asszonynak a néppárt nevében hökmark képviselő beszél. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, miniszterelnök úr, üdvözlöm itt miniszterelnök úr. Nagyon jó érzés egy szociáldemokrata miniszterelnököt hallani itt, Svédországból, aki azt hangsúlyozza, hogy Svédország támogatja az európai együttműködést. Olyan időket élünk, amikor kívülről érkezik a válság, Oroszország felől, Szíria felől. Az iszlám állam, a terrorizmus, az éghajlatváltozás, a menekültek. Ezek jelentik a kihívásokat az alapvető értékeinkkel szemben. És csak egy erős Európával tudunk fellépni e kihívásokkal szemben. Úgyhogy soha nem mondhatjuk azt, hogy ah, majd jövő héten megoldjuk mindezeket a problémákat. Ez azt jelenti, hogy kudarcot vall az együttműködésünk. Az együttműködésre hosszú távon van szükség azért, mert ezek az erők, ezek a hatások sokkal erősebbek, mint hogy egy megoldással meg lehetne őket oldani. Nem csak azt kell megkérdezni, hogy az Európai Unió mit tehet értünk, hanem azt is, hogy mi mit tehetünk az Európai Unióért. Ezt kell tennünk. Amikor a szociális kérdésekhez érkezünk, akkor az európai együttműködést kell szem előtt tartani, és a nemzeti parlamenti szintről európai parlamenti szintre kell bizonyos dolgokat emelni. Ez persze konfliktust szülhet. Na már most sokan vagyunk Svédországban, akik osztják ezeket az értékeket, csak úgy, mint a brit vitában is felmerült, hogy túl sok a bürokrácia. De a nemzeti jogszabályok dzsungelében kell rendet vágni ahhoz, hogy haladni tudjunk, hogy stabil alapokon nyugodjanak a költségvetéseink. És hogy abba tudjuk hagyni azt a gyakorlatot, hogy több pénzt költünk el, mint amennyi rendelkezésünkre áll. A menekült válság. Országunk nagy felelősséget vállalt. Látnunk kell, hogy el, sor kerül a menekültek elosztására szabályokat követnünk kell. Amikor az ellenőrzést bevezetjük, akkor is követnünk kell a szabályokat. Amikor a menekültekre gondolunk, akkor is figyelembe kell venni a szolidaritást, azt, hogy más országok is vállalják a felelősségüket, és amikor Törökországra térünk át, akkor nagyon fontos, hogy a demokrácia és a sajtószabadság elvárásait továbbra is fenntartsuk. Törökország demokratikusabb kell, hogy legyen, és a jogállamiság, valamint az emberi jogok érvényesülése is előre kell, hogy lépjen ezen országban. Ezért nagyon sokat kell elvárnunk magunktól és egymástól, de együtt sikerülni fog. A szociáldemokraták nevében Pitella úr. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, elkötelezett beszédében a demokráciát és az együttműködést említette, vagyis értékeket említett. Én azt gondolom, hogy Európa jövőjéért folytatott harc minden bizonyal nem a katonai területen játszódik majd le, az Európáért folytatott harc, az értékekért folytatott harc. Mi vagyunk azok, akiknek eh, hozzá kell igazítaniuk Európát az elmúlt évtizedek és az új évtizedek változásaihoz. Eközben azonban az értékeinket nem veszíthetjük szem elől, sőt, erősíteni kell őket. Az egyik érték talán fontosabb, mint az összes többi, a szolidaritás. Ez a szó talán nem korszerű, nem modern, amikor a nacionalizmus ilyen erős Európában. A szolidaritás, a méltóság, ezek azok az értékek, amelyeket mindig is fontosnak tartottunk. Nemrégiben üdvözöltük a 30. halálának 30. napját Palméről beszélek, Olaf Palméről. Ő azt mondta, hogy a demokrácia az emberi méltóság kérdése az emberi méltóság együtt jár a politikai szabadsággal és a szolidaritással is. A szolidaritás persze azt is jelenti, hogy azokkal kell szolidálisnak lenni, akiket elnyomnak, akik háború elől menekülnek. Ön is említett számokat, 80 ezer menekültet fogadott be Svédország, köszönjük szépen. És hát az új nemzetközi körülményekhez alkalmazkodva a tagállamok egyedül nem tudják megoldani a válságot. Sem Svédország, sem Olaszország, sem Németország önmagában nem képes erre. Egy közös menekültügyre van szükség, méghozzá oly módon, hogy Dublint is megreformáljuk, mint már ön is említette. A szociális Európa reformjára van szükség, és erre is felhívta ön is a figyelmet. Nincs szükség olyan Európára, amely megosztja az embereket és a munkavállalókat, hanem olyan Európára van szükség, ahol mindenki ugyanazt a védelmet élvezi a nemzetiségétől függetlenül. Egyenlő munkáért, egyenlő bért kell fizetni egész Európában. A svéd delegáció fontos hozzájárulásának köszönhetően a frakcióknak sikerült keresztülvinni azt, hogy a Juncker bizottság továbbra is dolgozik a kiküldetési irányelven, és ennek nagyon örülünk, továbbra is azért fogunk harcolni, hogy ez együtt járjon egyéb más pozitív fejleményekkel is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Pitella úr. Az ECR nevében Henkel képviselő. Elnök úr, három héttel ezelőtt Strasbourgban két olyan képviselőről beszéltünk, aki házon kívül tűzparancsról beszélt. Azt akartam mondani, hogy a frakció vezetése, a mi frakciónk vezetése úgy döntött tegnap, hogy e két képviselő számára két képviselőt felszólítja, hogy március 31-ével lépjen ki a frakcióból. Miniszterelnök úr, ez az első alkalom, hogy a ház ennek a részéről megtapsoltak engem, szerintem most utoljára is fordult elő. Nos, miniszterelnök úr, kétszer is említette, hogy 57-ben született. 57-ben én először mentem kerékpárral Hamburgból Göteborgba, anélkül, hogy le kellett volna szálljak, és az akkor is mindig kiabáltuk, hogy boldog Svédország. Az önök kormánya először nem akarta bevezetni az eurót. 98-ban a német iparszövetség elnökeként a Stokholmi Kereskedelmi Kamarába hívtak, Eh, hogy az euró mellett szóljak. De a svéd nemzet okosabb volt, mint a svéd ipar, sőt nálam is meg kell, hogy mondjam. Svédországban a lakosság ugyanis szavazott az euróból, Németországban eh, általában csak eh, pályaudvarokról szavazunk. Munkanélküliség, gazdasági növekedés vagy államadóság. Nos, ezekben a kérdésekben az eurozónánál Svédország mind jobban áll. Ön, miniszterelnök úr, nem csak a szociáldemokrata pártbarátainak mutatja, hanem minden euroromantikusnak a parlamentben azt, hogy a valuta az a valuta, amely meg kell, hogy feleljen egy ország fiskális kultúrájának. És éppen ezért a különböző fiskális kultúrákat, a valuta igényeit alárendeljük egyfajta valutának. Beszélt arról is, hogy a kicsi is lehet szép, és azt is mutatja, hogy nem csak a túl kevés, hanem a túl sok is bajt hozhat, vagy rosszat jelenthet Európának. Svédország szerencsés, hiszen igen felelős menekült politika mellett döntöttek. Az Amnesty International régi tagjaként tudom, hogy milyen nehéz, nehezükre esett az, hogy ellenőrizzék a határaikat most újra. Miniszterelnök úr, ez nem úgy volt, ahogy sok sokan, felelő, sokan mondják, hogy felelőtlen lett volna, nem, ez igenis felelős volt. Az utóbbi évben jegyzett menedékkérelmezőknek, a 70, menedéket kérőknek 72%-a férfi volt. Gondoljunk csak Kölnre, mit jelenthet ez. De valami másról szeretnék igazából szólni. Elgondolkozott-e valaki arról, hogy mit jelent, ha ezek a férfiak magukkal hozzák gyerekeiket, feleségüket, illetve hogyha otthagyják a nőket, anyáikat, gyermekeiket vételenül. Ugyan jelenleg nem háborús területekből, de mégis rendkívül kényes helyzetben, bizonytalan helyzetben hagyták ott. Végig gondolták-e azt, hogy azok, akik itt éltek, hány embert veszítettek el, vagy hoztak veszélybe azért, mert a német meg, a kormány meghívásának eleget tettek, és hittek a felelőtlen embercsempészeknek. És ez a harmadik ok, ami miatt azt mondhatom, hogy szerencsés Svédország. Az euró és a menekült politikában egyaránt a német kormány a a lelkismereti politikájával nem csak a saját népét, hanem Európát is eh, zsákutcába vezette, Svédország ezzel szemben a felelősség politikáját mutatja. Az, hogy az önök országa az erkölcsi eh, szuperhatalom eh, képét merkel -e szemben elveszítette, miatt ne aggódjanak, ugyanúgy, ahogy a németeknek is jobb, hogyha nem büszkék erre a kétséges címre. Köszönöm szépen. A liberális frakció nevében Wikström képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. És természetesen szeretném üdvözölni az Európai Parlamentben a miniszterelnököt is. Nagyon kedves, hogy velünk tölti a délutánját. Svédország közepes méretű tagállama az Európai Uniónak, és arra szeretném ösztönözni a miniszterelnököt, hogy ezt használja ki. Tudom, hogy a svéd kormányban egyetértenek abban, hogy a Dublini rendelet, ami a menekült kérdésnek az egyik saroköve, reformot érdemel. Remélem, hogy együtt tudunk majd működni ebben a munkában. A miniszterek tanácsában kérem, próbálja meggyőzni a többi tagállamot arról, hogy szükséges, fenntartható menekült politikát létrehozni az Európai Unióban, mert csak együtt tudjuk azokat a változtatásokat végrehajtani, amelyekre szükség, nagyobb szükség van, mint valaha. Svédország, mert felvállalni problémákat a miniszterek tanácsában, és mert meggyőzni embereket, hogy a megfelelő irányba mozduljanak el, de egyre inkább átváltozik egy olyan ország felé, amely csak az áramlatot követi a menekültek esetében is. Nem így lehet felelősen vezetni a munkát Európában. A hétfői Törökországgal kötött megállapodás hosszú távon nem fogja megoldani a problémát. A Genfi, mm, illetve az Európai Uniós szerződések ellenébe megy nagyon sok pontjának a megállapodásnak, és lehetséges, hogy egész egyszerűen új útvonalakat fognak találni a migránsok, és ráadásul nem maradhat mindenki Görögországban sem. Hogyha így folytatódik a helyzet, nem lesz olyan tagállam, amely képes lesz menedzselni a helyzetet gondoljuk el azt, mi fog bekövetkezni, hogyha a görög tragédia az összes európai tagállamban bekövetkezik. Ahelyett, hogy megpróbáljuk kiszervezni a menekülteket Törökországba, ehelyett most a saját belső határaink garantálására van szükség, és arra, hogy legális és biztonságos úton, módon jussanak el ide a menekültek, legyen egy biztonságos menekültügyi rendszer, ahol a terheket egyenlően megosztjuk a 28 tagállam között. Mert a migráció ügyében a Törökországgal való együttműködés nem fog működni akkor, hogyha nincs közös külpolitikánk és közös menekült politikánk. Úgyhogy vállalják fel a vezető szerepet, és alakítsanak ki koalíciót. Tárják fel, hogy mely tagállamai az Európai Uniónak azok, amelyek problémát okoznak legyen nyitottság és átláthatóság a tanácsban is. Az Európai Unió néhány vezetője meg kell, hogy változtassa az álláspontját. A saját kormányunk, a saját országom kormánya és sokkal kevesebbet tesz, mint amit Európa megérdemelne. Köszönöm az Egyesült hogy baloldal nevében Björk képviselő. Üdvözlöm, miniszterelnök úr, az Európai Parlamentben. Svédországnak nagy a felelőssége, nagy felelősséget vállalt 2015-ben is, amikor számos embert befogadtak. Aztán történt valami ősszel, amikor a jobboldali pártokkal fogtak össze, és együtt lezárták a hatásokat. Ez rossz döntés volt, de nem itt fogjuk ezt most megvitatni. Mindenhol Európában ugyanaz a kihívás jelentkezik, hogyan tudjuk a menekülteket befogadni és méltóan elhelyezni őket. Vagy választunk, és azt mondjuk, hogy Európának lélegzetvételnyi szünetre van szüksége, és lezárjuk a határokat. Számomra világos a válasz. Az Európai Unió nagyon kevés embert fogadott be a menekülők közül többet kell befogadni, és méltóan kell befogadni őket. Itt Svédországnak vezető szerepket kell váltania, hogy változzon a kurzus Európában, nem csak a határok lezárását kell elvégeznünk. Viszont a tanácsban nem látom ezt egy új szuper határrendészet, amely akár még harmadik államokban is felléphet, vagy egy tagállam hozzájárulására nincs szükség. Nos, ez nem lesz megoldás. Sem a NATO ellenőrzése a mediterrán térségben nem lesz megoldás vagy Törökország bevonása. Itt nem, a menekültek esetében nem halászati kvótákról beszélünk, emberekről beszélünk, akik mindent hátrahagytak, és egy konfliktus elől menekülnek. Nem vagyok én naív ember. Tudom, hogy Orbán urat nem tudjuk bevonni ebbe a megoldásba, és más országokat sem a 28 állam eljutott a lehetőségei határáig. Ha figyeljünk oda, mit mondanak. Éppen ezért morálisan, politikailag B tervre van szükség, azon országnak kell összefognunk, akik hajlandók együttműködni. Azt gondolom, tegnap okos dolgokat hallottunk, egy kisebb koalícióban is ki lehet használni az EU intézményeit. Nem méltó dolog az, hogy egy szociáldemokrata kormány Európában menekülteket és jólétet egymás ellen akar hangolni. Ezt csak a populisták teszik, ezt nem tehetjük mi. 2015-ben üdvözöltük a menekülteket, 2016 pedig rajtunk múlik, és a tanácson. A tanács dönt, hogy falakat építünk, vagy szolidárisak vagyunk a menekültekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a zöld frakció nevében Harms képviselő asszony. Elnök úr, igen, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt kollégák! Először is köszönetet kell, hogy mondjak azért, hogy egy ilyen nyugodt hangon tud az Európai Unió helyzetéről vitatkozni. Erre szükségünk van mindannyiunknak, még akkor is, hogyha a ma délelőtti csúcs vitájára gondolok, akkor valóban érdemes, el kellene gondol, érdemesen elgondolkozni arról, hogy milyen kihívások vannak még a menekültügyi kérdésen kívül. Ez, ez nagyon fontos lenne. De azért is köszönetet szeretnék mondani önnek, Svédországnak, országának, hogy véleményem szerint már régóta sokkal jobb, illetve az Európai Unió jobb menekültügyi politikáját vezetik, nem csak a legutóbbi időszak válságában. És amikor visszatértek a határellenőrzéshez, akkor arra gondoltam, hogy Hát igen, ez most a svéd riasztás. A svédek azt üzenik, azt mondják, hogy nem tudjuk már tovább vinni. Egy olyan eszközt kell használjunk, amit már, amit nem akarunk, de európai megoldásra van szükség. És a, ennek a megtalálása azonban időigényes. És tulajdonképpen egy kicsit ilyen hógolyó vagy hólabda rendszerrel elindított más határbezárást, és nem tudom, hogy mennyi időnk van még globális változások, globális kihívások vannak. Az Európai Tanács pedig úgy tűnik, mintha úgy gondolná, hogy rengeteg idő van még. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy vajon nem jön-e végre valamikor el az ideje annak, hogy legalább egy csoportja az országoknak a menekült politika bizonyos területein előrébb vagy tovább halad, és azt mondja, hogy mi vagyunk azok, akik készen állunk arra, hogy egymás között szolidárisan befogadjunk több menekültet. Mindaz, amiről Törökországgal beszélünk, kritizálható eh, kis előrelépés, de hova jutunk akkor, hogyha a menedzsment mögött nem sikerül a, elosztanunk a török-görög határ mentén a menekülteket. Nagyon fontos volt, amit a beszédében említett, mindaz, hogy az Európai Unióban sikerül az új félelmeket elhárítani, és a félelem keltőkkel szemben is. És Henkel úr, bocsásson meg, az euró bevezetésével kapcsolatos munkáját, nem tudom, hogy milyen bűnlajstroma van főipari lobbistaként, de azért egy bűn az valóban nem elhanyagolható, ez pedig az, az alternatíva Németországért elindítása, mert ezzel pontosan a félelemkeltés és az úszítás hangulatát indította el Németországban. Az európaiaknak akkor kell félni, hogyha már nem lesznek majd képesek arra, hogy közösen cselekedjenek globális kihívásokkal szemben, amelyek kell, a menekültek szinte hozzánk elhoznak. Ezeket mindig próbáljuk elnyomni. Pedig ez a közös cselekedet, cselekvés, ez az, amiről beszélni kell az, hogy a gazdagabbak, a stabilabb országok, az egész világ stabilabb és gazdagabb országai egyre nagyobb számban vannak, nem kevesebben. Tegnap az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosa egy jó globális áttekintést adott erről, ami a Putyin és Assad eh, Szíri eh, miatt elindult eszkalációt hozott, az azt mutatja, hogy nem ér véget. Még egy utolsó mondatom van, elnök úr. Csak közösen tudunk, európaiként közösen tudunk kijönni ezekből a katasztrófákról, és csak akkor leszünk szolidárisak, ha másokkal is szolidárisak vagyunk. És az ön, köszönöm szépen, mondja az elnök, minden esetre a beszéde Bizalom gerjesztő volt, és köszönöm a türelmét, elnök úr. Köszönöm. Most az EFDD nevében Wimberg asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök úr, ön is azt mondta, hogy Svédországban naívak voltunk a befogadással kapcsolatban. Persze. A Reinfeld kormány süllyedő hajóját megörökölte de az önök politikája még tovább rontott a helyzeten. Mert olyan országok, mint Svédország miatt fejlődött az Európai Unió migrációs válsága egy káoszá, egy emberiségi és gazdasági, szociális káoszá. Az önök naív politikájának a következménye ez. És most arra kérik a többi tagállamot, hogy a szélsőségesektől védjék meg önöket, akkor, amikor önök követték el a hibákat. Szolidaritásra van szükség. Az önök kormányának kell több felelősséget vállalni, és aktívan hozzájárulni ahhoz, hogy a tömeges bevándorlás az EU-ba véget érjen. A követ kötelező áttelepítés. Ez a megoldás hogyan működhetne? Számos tagállamnak sem a kapacitása, sem a politikai akarata, sem a pénze nincs meg arra, hogy integráljon ennyi migránsot. Egyre több ország utasítja vissza ezt az áttelepítési tervet. Úgyhogy kénytelen lesz a keserű pirulát lenyelni, és felismerni azt, hogy Svédország nehéz helyzetbe került hogy mi egyedül ezt a 80 ezer migránst hogyan fogjuk kiutasítani, akiket egyáltalán be is azonosított már a svéd kormány, hogy ki kell kiutasítandóak, hogyan tudjuk ezt egyáltalán megoldani? E Az ENF nevében eh, Stuger képviselő Köszönöm szépen, elnök úr. Korábban mindig a családdal a 80-as években Svédországba utaztunk, mert csodálatos ország volt, biztonságos, jó. Volt is egy, amikor 11 éves voltam, hallottam egy beszélgetést, és azt mondták, hogy Svédország messze élen jár az egyenlős jogokban, és Európa egyik legjobb országa volt. A átlátható volt az ország irányítása. A saját gyerekekkel mentem el tavaly Svédországba, és tulajdonképpen halára rémültem. Halára rémültem. Hogy változhat meg egy ország? A lányom most 12 éves, és védül tanul, és azt kell, arról kell mondja, azt kell mondja országainak, hogy Svédországban van a világban a nemi erőszakok legmagasabb száma a nő Svédországban sokkal eh, kevésbé van biztonságból, mint, bá, eh, mint másod-másod. Magasabb eh, a, az erőszakok száma, aránya, mint Nigériában, Dél-Amerikában van, Oroszországban. A, a lányomnak arról kell beszámolnia, hogy visszafogja a svéd kormány az információt, hogy a politikai ellenfeleket ne hozza helyzetbe. És egymás után nagyon kemény csapások érik a gyerekeket is. Elnök úr, úr, sokkolt az, hogy egy ország 30 év alatt hogy változhat meg. Csak egyféleképpen, és ez az EU. Annak az EU romboló munkája, az EU, az EU hibája, és ő magával rántja Svédországot lefelé. Az Európai Unió hibája, a politikai elit bűne. Köszönöm szépen. A függetlenek nevében balczó képviselő kap szót. Köszönöm Tisztelt miniszterelnök úr! Daniel Friedbeck, svéd közgazdász és ró aki Budapesten él most, a következőt nyilatkozta az egyik legjobb dolog magyarországon hogy az emberek ellentétben a nyugat európaiakkal még mindig hisznek a konzervatv értékekben nem csak hiszünk benne hanem a döntéseinket ennek szellemében akarjuk meghozni. önök a liberális értékekben hisznek ennek megfelelően évtizedek óta százezerszámra fogadnak be menekültet bevándorlót vállalva gazdasági nehézségek együttélés nehézségeit a bűnözés növekedését. ez az önök döntése egy szuverén ország szuverén döntése de fogadják el hogy vannak olyan országok amelyek nem akarnak tz és százezerszámra befogadni migránsokat akik védik a saját kultúrájukat akik nem akarnak társadalmat párhuzamosan kiépteni. magyarország is ilyen és ön a demokráciáról beszélt fogadja el hogy a politikai döntést magyarországon népszavazással akarjuk megerősteni ebben a kérdésben egy szuverén ország szuverén döntéseként. köszönöm szépen! most pedig néppárt nevében González Ponc képviselő. Kérem mikrofont kapcsolja be, képviselő úr. Igen, tisztelt miniszterelnök úr, a menekült válság a legrosszabb humanitárius eseménye második világháború óta. Ezt nem fogjuk tudni embertelen lépésekkel megszüntetni, ha a kerítést, falakat építünk, vagy lezárjuk a hatásokat. Ez biztos nem oldja meg a menekült válságot. Azt történik csupán, hogy az emberek még kétségbesebbek lesznek, és az európaiak pedig elembertelenednek. Szembe kell nézni a valósággal, és felelősséget kell vállalnunk. Szükség van egy közös migrációs és menekültügyi politikára. Ezért támogattuk mindig is a külső határok védelmét és a Schengen térséget. A nemzeti megoldások nem segítenek Európának ebben az ügyben. Ezért van Európa, ezért működik Európa, mert eh, a nemzeti megoldások még a nemzeti kérdéseket és problémákat sem tudják megoldani. Az önök kormánya egyoldalú határellenőrzést vezetett be. Ez mindenek előtt szállítóvállalkozásokat érint, hiszen mindenkinek meg kell állni a határon. Három évre fel akarják függeszteni Schengent, bár csak két évre van lehetőség. Ez gyakorlatilag egy nemzeti intézkedés, amely nem fog segíteni. Ezért lehet, hogy egy megoldás Svédország számára éppen jó, de Európának rossz a szocialisták, a zöldek, és mi is úgy gondoljuk, hogy Európát képviselünk még hozzá határok nélküli Európát. A törökországi megállapodást is említette, és ön határokat akar felemelni a kapcsán, de mi a tényleges szocialista és zöld irányvonal. Európát lépésről lépésre kell felépíteni. Hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor a nacionalizmus erősödik, és az idegen ellenesség. Ez szélsőséges gondolatokat, rasszista gondolatokat ébreszt. Európa sokszínűségből él, és ez azt is jelenti viszont, hogy helyenként egységesen kell fellépnünk. Miniszterelnök úr, ön egy szociálisabb Európára hívta fel a figyelmet, de amit mondani akarok az az, hogy mi is egy szociálisabb Európát akarunk, de hogyha a szociális problémákat tartja szem előtt, akkor nem lehet a határokat lezárni. A populistáknak nem teszhetjük lehetővé, hogy ők nyerjenek. A Szociáldemokrata frakció nevében Ulsz Koch képviselőasszony kap szót. Köszönöm szépen, Stefan eh, Lüfgen, hogy eljöttél. Nagyon jó volt meghallgatni eh, ezt az egész történetet, hogy mi történik, illetve milyen méltatlan megállapítások eh, is elhangzottak. Én amiről beszélni szeretnék, az az egyenlőtlenség, amely egyre nő Európában. Európában 23 millió hivatalosan regisztrált munkanélküli van, és hát a valóságban ez a szám nyilván sokkal magasabb. Itt ebben a teremben is ülnek olyanok, akik úgy gondolják, hogy ez a helyzet, a válság, a munkanélküliség alacsony bérekkel, rossz munkakörülményekkel megoldható, legyen egy szegregált munkaerőpiac, és eh, ez nem csak az EU polgárokra vonatkozik, eh, hanem eh, majd az újonnan érkezők még rosszabb munkakörülmények között dolgozzanak. Ez csak növeli a szakadékot, és még egyenlőtlenebb munkakörülményeket eredményez. Mi szociáldemokraták eh, a szociális dömpinget eh, be akarjuk fejezni, nem akarjuk ezt a versenyt, ezt a lefelé menő spirált, egyre alacsonyabb vérek, egyre rosszabb munkakörülmények felé. Itt eh, ez mindenkit érint. No social dumping, egyelő munkáért egyelő bért hallottuk a bizottságtól is, hát ez magától értetődő kell, hogy legyen. És hagyatkozni akarunk arra, hogy Juncker ezt érvényesíteni, és tudja, hiszen nyilván, hogy ezt akarja, de hogy ez sikerül-e érvényesíteni, hát sokan nem bíznak már abban, hogy a politika képes keresztül vinni az akaratát, sokkal szélsőséges véleménye és Stockholmban az IQ futball csapat szurkolói körében például elég rémes megalapításokat lehet hallani. Ön sok kérdésre úgy gondolják a polgárok, hogy nem kapnak választ. Küzdeni kell a munkanélküliség ellen, és meg kell állítani a szociális dömpinget, mert ha ez nem sikerül, akkor még többen fordulnak majd a szélsőségesek felé. A bizottság különböző javaslatokat tett a szociális Európa erősítése érdekében, módosítani akarják a kiküldetési irányelvet, a szociális partnereknek több lehetőséget kell adni. Stefan, mit gondolsz, hogy sikerül elérni az egyenlő munkáért, egyenlő bércélt. Köszönöm, Huszka úr. A liberális frakció nevében Frederik Federli képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr, és Stefan Löfgen miniszterelnök úr üdvözöljük itt a parlamentben. Olyan időben jött ide, amikor nagyon nehéz időszakot élünk, ugye foglalkozunk el a klímaváltozás problémájával, azután nagy kihívás a migráció megoldást kell találni ezekre a problémákra, és ehhez társul az is, hogy Európa egyre inkább szétszakadozóban van, itt van a Brexit körül folyó vita. Ezeket a kérdéseket meg kell beszélni. Szeretnék mindenek előtt egy dicséretet mondani. Ritkán hallottunk ilyen egyértelmű szavakat a menekült válsággal kapcsolatban, és le kell vonni a következtetéseket, hogy mi történik, valaki nem tartja be ezeket a határozatokat. Szerintem ennek vezető szerepet kell betölteni, hiszen nagyon sok az ellentmondásos nyilatkozat ezzel a témával kapcsolatban. A tanács sokszor határozatokat hoz, de nem történik semmi, ezeket nem hajtják végre. És a ha ez így van, akkor mi értelme van határozatokat, döntéseket hozni itt a parlamentben vagy a tanácsban, ezeket végre kell hajtani. Csak egy ilyen terület mindenütt végre kell hajtani a döntéseket. Ezért, eh, ami a szociális Európát illeti, hát vannak ezzel kapcsolatban is kételjeim. A miniszterelnöket eh, vajon bevonták-e eh, a David cameron a folyó tárgyalásokba, ahol tulajdonképpen halottnak nyilvánították a szociális Európát, és nem, sem, nem valósul meg akkor semmi azzal, amit a szociáldemokraták a választási kampányokban hirdettek. David Cameronnal együtt most visszanyesték ezeket a szociális jogokat, juttatásokat. Gunnar Hockman is beszélt arról, hogy mi igenis erős szociális Európát akarunk Göran Persson korábbi svéd miniszterelnök, konzervatív, vagy a konzervatív Reinfeldt miniszterelnök is mindig az európai együttműködést akarta erősíteni. Most pedig Cimmer asszony következik az Egyesült Baloldal GOE képviseletében. Tisztelt miniszterelnök úr, mindig sikerül meglepni minket, itt a teremben valakinek, egy ALDE képviselő mondta ki azt a, a kérdést, amit én is szeretnék feltenni önnek. Nagyon jó, hogy eljött ide most, mert nagyon válságos, kritikus időket élünk, valamit tenni kell, hogy ebből közösen tudjunk kikeveredni, és ez csak szolidáris, demokratikus Európa mentén lehet megtenni. Igen, szóval szükségünk van a szociális Európára. Ön ugyanakkor a tanács tagja is, és most ilyen minőségében beszélek önhöz, tehát ön ilyen minőségében is felelős azért, hogy Nagy-Britanniában egy olyan alkut kötöttek, amely ezt a szociális Európát nem csak hogy nagy próbatétel előállítja, hanem gyakorlatilag félre söpri fontos szabályozásokkal kapcsolatban, mint amilyen a munkaerő szabad áramlása az uniós tagállamokból, ezeket most ismét megkérdőjelezni. Ezek az Európai Unió alapszabadságainak sarokkövei, és hogyha ezt most hatályon kívül akarja helyezni, ezt én nagyon-nagyon aggályosnak tartom. Ugyanakkor, amikor kollégák azt mondják, hogy ellentmondást hallunk ki, abból, amit ön elmondott, ugye egyrészt szociális Európa, másrészt Ankarával közös megoldás a menekült válságban, ezeket együtt összetartozik. Soha nem lesz szociális Európa, hogyha elkezdjük megosztani az emberi jogokat, differenciálni származási ország egyebek között, közösen együtt kell ezekre a problémákat a választ adni. Elvárik öntől, és kollégámmal Marian Börger egyetértünk abban, hogy pontosan önnek kell most megtenni a szükséges lépéseket a leszerelési vita kapcsán is mindig vártuk a megoldást, de senki nem merte felvállalni, hogy megteszi az első lépést. Legyen ön az, aki az első lépést megteszi a menekült válságban a közös európai megoldás felé. Most pedig Erikson képviselő kap a zöldek nevében szót. Eh, Köszönöm szépen, államminiszter úr! Az Európai Unió megegyezett Törökországgal, de egy-két nagyon súlyos kérdés nyitva maradt. Ezért üdvözlöm, hogy eh, Svédország hozzájárult ahhoz, hogy a menedékjogot és a nemzetközi menekültekre való jogszabályokat tiszteletben tartsák. Görögország úgy gondolja, hogy Törökország biztonságos kiinduló államnak tekinthető, Svédország ezt másként gondolja. Az Európai Uniónak egy álláspontot kellene elfogadnia, hiszen itt dől el, hogy visszafordítunk-e, vagy kitoloncolunk-e menedékkérőket, vagy pedig sem. A Görögországon keresztül vezető balkáni útvonalat lezárják, úgy tűnik, Kérdezem, hogy van-e elemzés arról, hogy más utat választanak-e migránsok, nem súlyosbodik-e a helyzetük, illetve létezik-e legális migráció, és hogyan viselkedjék a svéd kormány ebben a helyzetben, hogyan érhetjük el azt, hogy az Európai Unió egységesen lépjen fel. Hogyan képzeli ezt a svéd kormány? És van egy személyes kérdésem is önhöz, Stefan. Ezek után, a tárgyalások, ülések után még mindig az a benyomása van ám, hogy az Európai Tanácsban ülő kollégák felelősséget akarnak vállalni szolidáris és felelősségteljes szellemben. Köszönöm szépen, az FDD frakció nevében pedig Lundgren képviselő kap parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindketten a <clears throat> osztályból származunk, és politikások lettünk, mind a ketten hittünk a svéd modellben, mind a ketten a vasasok szakszervezetének tagjai voltunk, és itt aztán vége a közös haj, hagyományoknak. Stefán egy olyan kormányban él, egy olyan kormányban dolgozik, amely hibát hibára halmoz, illúziókat kerget, a korábbi és a jelenlegi kormány naivitás áldozata lett. Frakcióm már hosszabb ideje javaslatokat tesz, de nevetségesé próbálnak tenni bennünket a miniszterelnök <clears throat> segítségével. Ez pedig egy gigantikus képmutatás. Um, tárgyalni kell, és a svéd szociális modellt súlyosan veszélyezteti a migránsok áradata, az önkormányzatok összeroppanóban vannak, a menedékkérők 60%-a pedig gazdasági menekült. 16 ezer gyermek hal meg naponta a világon a tiszta víz és az élelmiszer hiánya <clears throat> okán. Hogyan gondolhatjuk, hogy mindenki hozzánk jön? Stefan, mikor érted meg végre, hogy ez a helyzet így nem fenntartható, hiszen Svédország 160 milliárd eurót fizetett a csatlakozás óta az Európai Unióban, Unió kasszájába. Egy riasztó példa a Svédország, ez, ez főleg a, a teljesen béna politikai korrektség kurzusával függ össze. Az ELNF frakció nevében pedig Meyer képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr! Európában minden megváltozóban van, egyetlen kő nem marad a másikon a falban. Ezt egy kommentárban olvastam nem olyan régen, és ezen bizonyos elgondol, bizony elgondolkoztam. Hogyha meghallgatom ezt a mai vitát, mondjuk Björk vagy Harms kollégák mondatait, akkor még jobban azon gondolkozom, hogy ezek más földrészen, vagy más planétán élnek ezek a kollégák esetleg hiszem tényleg a naivitás fokozott és veszélyes eh, példáival van dolgunk. Hogyha megnézzük a migrációs válságot, megnézzük, hogy milyen koordinálatlan, fejetlen eh, ség történik, akkor pontosan tudjuk, hogy ezek az emberek, ezek az úgymond jó emberek járultak hozzá ahhoz, hogy a krízis ilyen drámai lett, ilyen súlyos lett. Jelenleg <clears throat> a helyzet még inkább azt igazolja, hogy az egyes tagállamok, akik élhetnek a hatáskörükkel, sokkal több problémát meg tudnak oldani, mint az Európai Unió. Ausztriában pedig azt látjuk, hogy a kormány a szabadságpárt az FPÖ gondolatait egy az egyben átveszi, nem is nagyon ö, köntörfel az már. A Merkel unió bennünket, Németországot és az egész Európai Uniót súlyos válságba sodorta. Az egyedüli megoldási kísérletek pedig a tagállamok részéről láthatóak. Még egy kis statisztika. 100 menedék menedékkérőből 155 bűncselekményt követtek el tavaly algériai menedékkérők voltak, és a menedékkérők 55%-a férfiak, és hogy mit tettek ezek a férfiak Kölnben, hát erre minnyáján emlékszünk. Ezt akarjuk? Azt, hogy ne lehessen a parkban sétálni a nőknek? Ezt akarjuk? Köszönöm szépen Orbán Viktornak, hogy legalábbis az első fordulóban megakadályozta ezt a meglehetősen kétélű megállapodást Törökországgal. Most pedig Funtulis független képviselő kap az Európai Unióban a jelenlegi helyzetet nem lehet a legjobbnak tekinteni, számos probléma ütötte fel a fejét, és ahelyett, hogy, probléma, hogy megoldást találnánk a problémára, mi csak halogatjuk ezt, és így egyre több problémánk van. A fiatalok körében a munkanélküliség, az egészségügyi rendszerek erodálódása, ezek igen súlyos gondok. Természetesen a gazdasági és migrációs problémák is nagyon fontosak, és ezért ezekre koncentrálunk, de vannak ugyanilyen fontos kérdések is. Például egyes csoportok lehetőségei és spekulációi, mások érzései és jogai, mindenkinek megvan a saját véleménye, de itt nincsen áthághatatlan határ. Európában az ideológiákat nem üldözik úgy, mint ahogy egyes országokban ez megtörtént. És ezt nem lehet szépíteni sem, hogy egyesek szokták. El kell felejteni a múltat ahhoz, hogy a jövő felé tudjunk elindulni. Az Európai Unióban meg kell változnunk. Gardini. Gardini képviselői a szó néppárt képviseletében. Grazie. Köszönöm, elnök úr. Itt van miniszter úr, kérem, hogy tegyen egy-két magyarázatot. Önök támogatták a PNR-t, az adatcserét, ugyanakkor sok tagállam ezt ellenzi. Hogyan magyarázzál azt, hogy az ön országam? megváltoztatta a nyitott kapuk politikáját a zárt kapuk politikájával, és ez teljesen ellentmond a szocialisták és a zöldek irányvonalának az Európai Parlamentben. De van itt még egy kérdésem, a legfontosabb kérdés a miniszter úr, hogyan történhet meg, hogy Svédországban az egyenlő esélyek és a <clears throat> integráció országában felütötte a fejét az antiszemenizmus. Malmőben ahova sok eh, ezer eh, zsidó menekült 1943-ban, tehát Malmö ezen toleráns városában az intolerancia ütötte fel a fejét. Ezt láttam a tévében, a zsidó, eh, zsidók egész egyszerűen félnek kilépni a házukból. Tudom, más történet ez, de igen-igen aggasztó. Szép szavakat mondott miniszter úr, de kérdezem, hogy mit tervez az önkormánya tenni, hiszen a helyzet nagyon nyugtalanító. Ezek a zsidó állampolgárok, akik hozzájárultak Európa felépítéséhez, európai hagyományok kiépítéséhez, nem érzik magukat biztonságban a saját házukban, lekapcsolják a lámpát, hogy ne lehessen látni, hogy otthon vannak, hát ez elfogadhatatlan. A Szociáldemokrata frakció nevében Rodríguez képviselőasszony következik. Prime Minister, it is a great Tisztelt miniszterelnök úr, nagy öröm számunkra, hogy eljött hozzánk az Európai Parlamentbe. Ön egy erőteljes Európa mellett szóló hangon szólalt meg, és a svéd tapasztalatokról beszélt. És természetesen Svédországban is vannak problémák, de még így is az egyik legjobb példa, követendő példa az Európai Unió egésze számára. Először is, ami a demokráciát illeti, ahogy azt ön is mondta az imént, önöknél nagyon magas színvonala van a képviseleti és a részvételi demokráciának is. Másodszor, Svédország az egyik legjobb példa arra, hogyan lehet a fenntartható fejlődést gazdasági, szociális és környezetvédelmi dimenzióban egyszerre megvalósítani. És Emellett önök erőteljesen lábalnak kifelé a válságból, és a foglalkoztatási helyzet is jó. Végül pedig Svédország komolyan elkötelezett a nemzetközi felelősségvállalás mellett, és egy globális New Deal mellett is felszólalt ön. Svédország ezen kívül továbbra is pozitív példa arra, hogyan lehet a menekülteket integrálni. Hadd mondjam el önnek, hogy nemrég ismét Svédországba utaztam, hogy ihletet merítsek, és amit láttam, azt el kell, hogy mondjam itt a parlamentben is. Svédország nagyon jól kezeli a menekültek beáramlását. Először is azt láttam, hogy illően fogadják a menekülteket a határon. Második, hogy a menekülteket elosztják az egész ország területén, számos különböző településre, ahol megfelelő lakhatást és hozzáférést találhatnak az alapvető szociális szolgáltatásokhoz. Végül pedig jó szervezett programjaik vannak az átképzésre és a munkaerőpiaci integrációra. Ezt láttam tehát Svédországban, ezzel zárom is a hozzászólásomat, ezek nagyon egyszerű és mégis nagyon humánus intézkedések, amelyeket meg is lehet lépnie, hogy az Svédország bizonyítja, és ezt kellene Európának is követnie. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászóló a zöld frakció képviseletében Anderson képviselő. Köszönöm. Eh, miniszterelnök úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon remélem, hogy ezt eh, a vitát érdekesnek, eh, ösztönzőnek és gyümölcsözőnek is találta. Egy szociális Európáról beszéltünk, de ön nem említette meg a legnyilvánvalóbb problémát, azt, hogy az Európai Unióban van egy rosszul működő, rosszul felépített valutauniója, amely nagyban hozzájárult a válsághoz, és sok ember munkanélküliségét okozta. Svédország a megfelelő döntést hozta, amikor mi azt mondtuk, hogy köszönjük, mi nem akarunk részt venni az Európai Monetáris Unióban, és ezt egy népszavazással is megerősítettük. De sok kollégától hallom itt a házban, hogy Svédországnak nincs joga ahhoz, hogy ezt így folytassa, hogy nem lehetünk a Valuta Unió alól függetlenítve. De akik ezt mondják, azok nem tartják tiszteletben a svéd nép akaratát és azt gondolom, hogy hosszú távon jó lenne Svédország számára egy szerződésben rögzített kivételt, egy optátot rögzíteni, számos országnak van ilyen lehetősége. Hosszú távon meg kell győződnünk arról, hogy minden uniós ország számára jó feltételeket teremtünk, amely nem kíván részt venni a valutaunióban. Gondoskodnunk kell arra, hogy legyenek garanciák az, az országok számára, a meghozott döntéseknek pedig mindenkinek előnyöseknek kell lenniük, nem csak keveseknek. Svédországnak vezető szerepet kellene betölteni ebben. Köszönöm. Ezek után Svédország miniszterelnöke Stefan Löwen úr kapja meg a szót. Elnök úr, Tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm a hozzászólásokat. Természetesen tudok mindenkinek válaszolni, de minden tőlem telhetőt megteszek, hogy minél több felvetésre reagáljak. Először is Gunnar Höckmarknak mondom. Nekem nem az a szándékom, hogy új szabályokra van szükség, amik akadályozzák a vállalatokat, amikor a szociális Európáról beszélek. De a gond a következő. Van egy közös gazdaság, munkaerőpiac, és ezen a munkaerőpiacon jövőt kell biztosítani azok számára, akik dolgoznak, akik az elosztani kívánt javakat megtermelik. És nem lenne túl intelligens dolog, hogyha egy negatív jövőképet vázolnánk fel, hogy hát lehet, hogy a bérek csökkenni fognak, lehet, hogy romlanak majd a körülmények. Nem ez a jövő, amit vágynak az európaiak közös érdekünk és közös felelősségünk annak biztosítása, hogy az európai munkaerőpiacot nagyon fontos értékek mentén működtessük, és hát emellett van mozgás tér a bérek alakítására természetesen. A, a Leval eset is bizonyította, hogy a svéd szakszervezetek nem tudták megvédeni a kollektív megállapodásokat. Ez, ez rossz volt. Persze egyszerű lett volna azt mondani, hogy hát Sérországban vannak kollektív megállapodások, akkor védjék meg ezeket, és ezt tehessék meg mindaddig, amíg nem diszkriminálnak. De hogyha alacsony bérekkel kell folyton versenyezni, hát biztosíthatom, hogy az ilyen emberek akkor nem akarnának majd együttműködni ezért ígérjük meg egymásnak, hogy olyan európai munkaerőpiacot alakítunk ki, ami ígéretes jövőképet ad az embereknek, és amely elismeri, hogy azoknak a munkáját, akik nap mint nap dolgoznak, és ők azok, akik számára nekünk jó munkakörülményeket és jó jövőt kell biztosítanunk. Azután sokan beszéltek természetesen a menekült válságról. Az üzenetem talán a következő. A világban sajnos vannak és lesznek menekültek. Néhányan azt mondják, hogy ez Svédország problémája, sőt Svédország okozta ezt a problémát, mert befogadtuk a menekülteket. Hát a probléma maga a válság Szíriában és a közel-keleten. Ez kényszeríti az embereket arra, hogy elmeneküljenek, mert félnek terrorizálják őket, háborús körülmények között élnek. Ez az igazi probléma. És szerintem emberi dolog eh, azoknak, akik az életükért menekülnek, azt mondani, hogy igen, segítünk nektek. De ezt többféleképpen lehet megtenni, segíthetünk megoldani a bajok gyökerénél a problémát, amiért eh, el kell menekülniük. Igen, aztán segíthetjük a szomszédos országban az embereket. De most azok, akik eljutnak ide, azok előtt csukjuk be az aj- ajtót. Néhányan azt gondolják, hogy igen, de szerintem az a humánus, ha azt mondjuk, hogy segítenünk kell azoknak, akik az életüket féltve menekülnek 28 tagállam, hogyha mi együtt léptünk volna fel, akkor megoldottuk volna ezt, akkor nem lett volna ez probléma. 508 millió lakosa van Európának. Meg tudtuk volna hmm. együtt oldani ezt a válságot. És mondhatjuk azt, persze valaki mondhatja, hogy nem akar ebben részt vennie, valaki ezt az utat választja, akkor azt mondom, hogy akkor az is fair, hogy azt mondjuk, hogy ha ebben a rendszerben, a menekültügyi rendszerben nem vesztek részt, akkor talán a Schengeni rendszerben se vegyetek részt. Nem lesz csak a jó dolgokat kimazsolázni, ami könnyű, ami kellemes, és azután visszahúzódni. Időnként bizony a nehéz, a kemény dolgokban is részt kell venni. Egy olyan rendszert szeretnénk a jövőben, amely megosztja 28 tagállam között a felelősséget. Valaki azt kérdezte, hogy ez, ez megvalósulhat-e, nem tudom, igazából nem tudom, de szeretném azt mondani, hogy igen, mert ez az egyetlen lehetőség arra, hogy az Európai Unió jól működjön, hogyha segítünk egymásnak, és akik nem akarnak ebben részt venni, azok fontoljanak meg még valamit. Hogyha ez így nem működik, ez az európai, egész Európai Uniót nagyon negatívan fogja érinteni. Azokat is, akik most hátrahúzódnak és nem csinálnak semmit, ezt őket is fogja érinteni. Hogyha egy hatékony, valóban működő Európai Uniót akarunk, akkor együtt kell működnünk ezen nehéz témák kapcsán is. Ez a mondandóm lényege. Törökországgal kötendő megállapodás. Igen, szerintem ez helyes, mert megoldást kell találni. Szükséges az együttműködés Törökországgal. Én másképpen ezt nem is támogattam volna. Nem tudok az összes részletkérdésre most eh, válaszolni. Eh, Tusk elnök eh, kapott egy mandátumot, és ezen elvek mentén folytatja a tárgyalásokat. Az ember csempészetet le akarjuk állítani. Ezekkel valamit kezdeni. Mert akik mindent elleneznek, jó, azok, azok mondják el, hogy mi az alternatíva. Mert tényleg a valóság az, hogy ezrével kockáztatják emberek az életüket a tengeren. És vannak ugye olyanok, akik eh, pénzt kapnak ezért, akiket nem érdeklik az emberek élete. Négy vagy talán 500 ember vesztette életét ma, és, eh, illetve idáig eh, idén. És ezt le kell állítani. Ez most az egyik lehetőség, nem az egyetlen lehetséges megoldás, de ez egy dolog, amit meg kell tennünk. Most majd meglátjuk, hogy a tárgyalások mire vezetnek, és majd ha meg lesz az eredmény, akkor azt is megvitatjuk, de szerintem helyes eh, ezt eh, az utat járni. A kiküldetési irányelvek módosítása is egy téma. Ha jól értettem, értettem a kérdést, ez majd megold mindent, hangzott el a kérdés. Hát nem, de ez egy nagyon fontos előrelépés, hogy mutassuk a munkavállalók, és azt mondanám, hogy a munkaadók felé is, itt Európában, hogy igenis létre tudunk hozni egy olyan munkaerőpiacot, amely működik, amely tiszteletben tartja minden országnak a kollektív megállapodásait, és függetlenül attól, hogy egyes ország milyen úton jár, az Európai, Európai Unió kell, hogy legyen egyfajta platform. Mi országban tiszteletben kell tartani a kollektív megállapodásokat, mert mi ezt egy jó útnak, jó hatékony módszernek tartjuk, eznek az eredménye növekedés, gazdagodás, és ugyanakkor egy tisztességes disztribúciója a javaknak a a polgárok között. Amit a bizottság most javasol, az szerintem jó, ez egy lépés előre, ez majd még több reményt hoz az európai munkavállalóknak, és ez szerintem egy nagyon jó kiinduló pont. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, miniszterelnök úr!